Mes chers collègues. Kedves kollégák, javaslom, hogy akkor kezdjük meg a munkát, és kérem, hogy nézzék el nekünk, illetve a Költségvetési Bizottság tagjainak és a többi résztvevőktől is elnézést kérek. Egy kicsit több időre volt szükségünk, mint gondoltuk, koordinátorok között, hogy megtaláljuk azt a politikai megegyezést, amire szükségünk van. A jó hír, hogy megvan ez az egyesség, és úgy gondolom, hogy jól ö, tovább tudjuk vinni a módosító indítványok megvizsgálását, a 2011-es költségvetésre vonatkozóan. Ma véglegesítjük az összes olyan szavazást, ami a politikai megegyezésekre épül. Ezután a jövő hétre marad néhány szavazás, majd az ülésünk végén ezeket fel fogom sorolni. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy a külkapcsolatok előirányzataitval foglalkozzunk, amit a végére tartogattunk. Hosszú koordinátori vitát követően egy kompromisszumot találtunk. Kis csöndet kérek a teremben. Tehát a kompromisszum alapja az úgynevezett kettes opció, ami annak a táblázatnak felel meg, amit az önöknek az imént kiosztottak. Ez az alapja a kompromisszum, kompromisszumnak. Azonban egy kicsit több időre van szükségünk ahhoz, hogy véglegesítsük valamennyi költségvetési sort, ami a végleges kompromisszumnak felel meg. Tehát először a Költségvetési Bizottság elé terjesztem a politikai kompromisszumot, ami lehetővé teszi a megoldást. Amennyiben a Költségvetési Bizottság ezt a politikai kompromisszumot megszavazza, akkor szavazásra fogom bocsájtani blogban az összes sort, ami ebben az kettes opció táblázatban szerepelnek, kivéve azon sorokat, amik a végleges kompromisszumban vannak, és amikkel kapcsolatban technikai okok miatt egy kicsit több időre van sorunk, hogy az egyes sorokon, kb. hat ilyen van, mekkorák lesznek az egyes összegek. Ezt a jövő héten szavazzuk majd meg. Továbbá javasolni fogom azt is önöknek, hogy blokkban szavazzuk meg az összes észrevételt, kommentárt, ami a négyes kategória négyes fejezetre vonatkozik. Illetve itt lehet, hogy egy, egyenként is. Tehát mindenképpen ezekről is szavazunk. Először talán a politikai kompromisszumot ismertetném és a jelentés készítő, amennyiben kívánja, akkor majd kommentálja. A probléma a következőképpen nézett ki. Van egy politikai megállapodás a frakciók között arra, hogy a négyes fejezetben csak úgy, mint az egyéb fejezetekben sem, haladjuk meg a pénzügyi perspektívák kereteit, plafonját. Az összes módosító indítvány, amin eddig dolgoztunk, úgy alakult, hogy körülbelül 41,5 millióval meghaladta a plafont. Következésképpen 41,5 milliót valahon meg kellett találni. A politikai kompromisszum, amit elértünk, az az, hogy az ehhez szükséges megtakarításokat úgy találjuk meg, hogy fele, nagyjából fele-fele mértékben vesszük el egyfelől a banán ö, na, ö, intézkedésekben, és a másikat pedig az ICI plusz, tehát az iparosodott országokkal való együttműködésből vesszük el. Tehát ez mondhatjuk úgy a jobb és a baloldal között a kompromisszum. Ezeknek a soroknak a kiválasztása, és most ezt elmondom nyilvánosan, mert most már nyilvános ülésen vagyunk, nem azt jelenti ez, hogy nem érdeklődünk, vagy hogy elleneznénk azokat a megállapodásokat, amit a banántermelő országokkal kötött az Európai Unió, vagy az ICA plusz által finanszírozott politikákat elleneznénk, sőt, úgy gondoljuk, hogy ezek igenis fontos és szükséges politikák, de mindenképpen határozott jelzést kívánunk adni a bizottságnak, akinek a, a főigazgatóját egyébként üdvözlöm, és szeretném megértetni, hogy amennyiben a tanács nem ö, tartja elképzelhetőnek bizonyos kategóriák fejezeteknek az emelését, például a négyeset, ez azt jelenti, hogy akkor kénytelenek leszünk beáldozni ö, egyes sorokat, olyan politikai áldozatokat hozni, amelyek valószínűleg nem vállalhatóak. Az elmúlt három napban nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a plafon alatt maradjunk, ez kb. 15 éve nem volt olyan módosító a ö, parlamentben, ahol úgynevezett csillagos módosítókat szavaztunk meg. Ez rendben van, de az is szükséges, hogy a tanács megértse, hogy ez mit jelent valójában. Nagyon fontos, hogy a pénzügyminiszterek, ne ö, tegyenek olyan nyilatkozatokat, hogy az európai ö, költségvetés túl sokat ö, költ, és ö, nem, nincsen értelme, és mindenütt ö, spórolunk, tehát európai költségvetési sorokat is le kell húzni. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ közgyűlésén hozott bejelentések, programok nem lesznek finanszírozhatóak. Tehát ezen elv alapján, aminek a lényege, hogy 41,5 milliót kell találnunk nagyságrendileg, a technikai ellenőrzéseket majd elvégezzük, és ezeket nagyjából fele-fele arányban kell megosztani e két sor között. Ezt bocsájtom most szavazásra a raportőr egyetértésével. Mellette Köszönöm szépen. Ki van ellene? Egy ellene. Tartózkodás. Két tartózkodás. Köszönöm szépen. Tehát ez készfeltartás volt a nemzetközi médiák előtt és más intézmények képviselője lett. Ezek a készfeltartásos szavazatok politikailag nagyon fontosak innentől szavazásra bocsájtom blogban azt a táblázatot, ami kettes opció nevet szé, kivéve azokat a sorokat, amiket nem volt időn kihúzni, de remélem bíznak bennünk, a banán és az ICI Plus sorait. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? 2, 3, 4. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, köszönöm szépen. Tehát a kettes opciót ezzel a módosítással elfogadtuk. Most pedig rátérünk az észrevételekre, kommentárokra. Van egy egész füzetünk, Szeretném, hogyha biztosak lennénk, és mindenki a megfelelő dokumentumot használná, négy rap, négy rap a zenei Rapporteurs Proposals 13-14-es oldal. Mindenkinek megvan? Köszönöm egy kicsit várjunk, most osztjuk. Esetleg kezdhetem? Oui, oui, oui. Ça n'est pas un nouveau cahier, hein. c'est ce qui a été... Ez nem új, ez az, amit hétfőn osztottunk ki. Kivéve a kompromisszumos módosítóknál, amit majd a raportőr beterjeszt. Tehát... nincs, nincs módosító szám. 384-es módosítója a regi bizottságnak mellette ö, ellene elfogadtuk. 46-62-es Ehrenhauser, itt a tartalékolásról van, mellette a jelentéstevő támogatja, ellene Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. Ehrenhauser 46-49-es tartalék mellette ö, raportőr ellen, ellenzi, elutasítva. ECR 494-es módosítója ez egy horizontális szavazás, ez az első horizontális szavazás. A jelentéstevő támogatja mellette, ki van mellette, elektronikusan kell szavaznunk, és itt csúnyán mondják, hogy én nem szavazhatok. Legyen szíves megnyitni a szavazást. Én nem szavazok. nem, mert akkor, ha én is szavaznék, érvénytelen lenne a szavazás. Tehát az el, alelnöknő szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 21 ellene. 18 mellette, 21 eh, ellene, elutasítva. 368 a FET eh, mellette, raportőr támogatja, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 42-40-es, Toja és, és mások, a raportőr ellenzi, ki van mellette. Szocialisták mellette vannak, ki van ellene? Mindenki más. Szocialisták tragikusan elszigetelődtek, elutasítva. Két eh, azonos eh, a 342-es és a 722-es. A raportőr mellette van, ki van, támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodások. Elfogadtuk. 846-os GUE mellette a raportőr ellenzi. A GUE mellette. Ki van ellene? Mindenki más. Tartózkodás. Sajnálom, elutasítva. Utána vannak eh, azonos módosítók, a 343-as, FET és ö, eh, SD, S és D mellette, ö, eh, ellene, köszönöm, tartózkodás, egy tartózkodás elfogadtuk. Több módosító azonosak, ugyanazoktól 344-es, a raportőr támogatja mellette, ellene, kettő, két ellene, Barbara is ellene. Nem baj, feljegyeztük, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. 334, a FET, tartalékba helyezés mellette, a raportőr támogatja, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 354-es, ezek kommentárok, amit az AFET javasol, ki támogatja ellene, kettő tartózkodás, egy. Elfogadtuk. 594-es, zöldek, zöldek támogatják, a raportőr is. Ki van mellette? Ki van ellene? Ugyanazok, a mamutok. Köszönöm, a mamutok győztek, elvetettük. 345-ös, AFET és szocialisták, demokraták, eh, a raportőr támogatja, ki támogatja, köszönöm, ellenzi, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 41.90-es, eh, Banána úré, Banán úré, ez egy, ö, eh, a raportőr támogatja mellette, ki van ellene, a baloldal, de többségben a jobb oldal, úgyhogy elfogadtuk. 364-es a FET raportőr mellette, ki van mellette? Ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 595-ös zöldek, e, tartalékba helyezés, raportőr mellette van. Ki az, aki támogatja? Köszönöm, ki ellenzi? Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 333-as, FET, a kommentárok, a raportőr mellette van, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt követően ugyanezen a soron vannak több, a 42-14-es, Garika és Gressle asszony. E horizontális módosító, később még lesz vele dolgunk. A raportőr támogatja, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Liberálisok többek közt, tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. 369-es, a FET, a raportőr, raportőr támogatja, kitámogatja, ellenzi, Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. 642-es, liberálisok, és különben eh, Haglund úr, raportőr ellenzi, ki támogatja. Köszönöm. Ki ellenzi? Raportőr James Ellens eh, ellene van. Nagyon érdekes, hirtelen bizonyos dolgokra fény derül. De maradjunk politikusok. 483-as, éppen james lesznek egy módosítója. Mi a vélemény a raportőrnek? Támogatja, ki támogatja még, ki ellenzi. Senki, tartózkodás, két tartózkodás, három tartózkodás elfogadtuk. Oké. Okay. 585 185 zöldek. A raportőr támogatja. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elektronikus szavazás. Nem szavazok. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette 17 ellen elfogadtuk. Most akkor rátérünk a 16-os DEVE és e, SND e, raportőr támogatja, ki támogatja, köszönöm, ki ellenzi, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 365-ös a FET, raportőr támogatja, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 4192-es Súrján Lászlóé, raportőr támogatja, ki támogatja, ki ellenzi, hopp, hopp, itt azt hiszem, hogy egy picike többség van, elektronikusan ellenőrizzük, 42-en vagyunk jelen, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 18 ellene elfogadtuk. 17, 17-es raportőr, raportőr támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, a 17-eset elfogadtuk, 42-es INTA szakbizottságé. A raportőr támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás, elfogadtuk. 43-as ugyanettől a bizottságtól, raportőr támogatja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 495-ös ECR, ez eh, már le van fedve, 20-as DEVE bizottság, a raportőr támogatja, mellette ellene tartózkodás. Két tartózkodás elfogadtuk. 23-as DEVE, a raportőr továbbra is támogatja, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es DEVE, ugyancsak támogatja a raportőr. Ki van mellette? ellene. Néppárt, de a néppárt magára maradt, tartózkodás, elfogadtuk. 45-11-es, Mitchell úré, raportőr ellenzi, ki támogatja. Néppárt, ki van mell ellene, mindenki, aki nem néppárti. Tartózkodás, ja és a raportőr, de a raportőr viszont nem néppárti. Az semlegesé, politikailag nemtelen. Tudom, hogy miről beszélek, én is voltam már raportőr. Az interneten ebből lesznek majd. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor elutasítottuk tehát elutasítva a 22-es DEVE szakbizottság, tehát fejlesztési szakbizottság, raportőr támogatja mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadva. Akkor a 31-esnél úgy tudom, hogy van egy kompromisszumos módosító, ugye, előadóasszony? Valóban. Igen, valóban néhány tárgyalás után sikerült megalapodásra jutnunk a szöveget illetően. Ezt körbeadtuk, de e-mailen, de volt még egy változtatás, amelyel bevezettük az eredeti szöveget a módos testületlen a szocialisták részéről. A tartalékba helyezett összegeket a bizottság döntéséig amiben nem születik egy politikai kötelező dokumentum, amely megmutatja azt, hogy egy megfelelő finanszírozási csomag kiegészítő jellegű. Elkülöníti az EU forrásokat földrajzilag kiegyensúlyozott módon, de nem úgy, hogy az kárára válik a már meglévő együttműködési programoknak, és megmutatja azt, hogy a tagállamok hozzájárulnak a Fast Start mechanizmusokhoz, megfelelő kritériumok alapján, és azon kritériumok alapján, amelyeket a fejlődő országokkal állapítottak meg. És folytassam? Jó, akkor ez azt jelenti, hogy az írott szöveghez képest valójában helyreállítjuk azt a az, mondatrészt, amit korábban kihúztunk. Tehát erről van szó, ugye? Nem fejezte be, akkor tessék. A többi ez ugyanúgy hangzik, ahogy ezt körbeadtuk. Szerintem azt kellene javasolnunk itt, hogy mellette szavazzunk. Helga? oké, Bon. Donc, euh, je mets au vote Tehát szavazásra bocsátom ezt a szóbeli indítványt mellette. Köszönöm. Ellene. Egy mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ez lefedi -e a 708-ast? Igen, lefedi. Akkor következő az egészség 644-es, liberálisok és Alvaro úr, a raportőr támogatja, ki támogatja, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 493-as, ECR, raportőr támogatja, mellette, ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Én továbbra sem szavazok. Lezárom a szavazást. 18 mellette 20 ellene, két tartózkodás elutasítva. 593-as zöldek, raportőr ellenzi. Mellette, köszönöm, ellene, raportőr András asszony ellene, tehát elfogadtuk. Az európai politika ö, komplex, ö, és időnként meghalad. 355-ös a FET raportőr, raportőr, raportőr, mit csinál vele? Raportőr támogatja. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? tartózkodás, két tartózkodás elfogadtuk. 18-as Deve és egy frakció, raportőr támogatja, ki van mellette, ilyen ellenzi. Ott hát ellene vannak? Nagy és Barbara elaludtak, álmodoznak. Tehát ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 8-as módosító a banánokról, de most csak a kommentárokról van szó. Tehát kommentárokat fűzünk, raportőr támogatja, ki van mellette, ki van ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Biztosítjuk, hogy ez összefügg a költségvetési megszorításokkal. 21-es módosító, Deve, raportőr mellette, ki, van, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Köszönöm. Elfogadtuk. Az öt következő módosítások mind le vannak fedve, látják a táblázatból, nem szavaztatom meg ezeket. 367-es AFET következik, raportőr támogatja, ki van mellette, ki ellenzi. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 562-es Bőge úr, Kaszulides úr az aláírói, raportőr támogatja, ki van mellette, ki van ellene, nem baj, tartózkodás tökéletes. Tehát a módosítót elfogadtuk. 850-es, GUE, ki van mellette? A raportőr nem támogatja, ki van mellette? Sokan, ki, van, ki ellenzi? A, a raportőr és Bokros úr és Arton urak. Ez a Bermuda háromszög. Jó. Elnézést, Szidonia. 497-es ECR le van fedve. Tehát befejeztük az észrevételeket, a négyes kategóriába fejezett be. Felteszem akkor a kérdést most a jelentéstevőnek, hogy készen állunk-e arra, hogy a kezükbe vehessük a kísérleti projekteknek és előkészítő tevékenységeknek a listáját, tudván azt, hogy a nem, az nem, válasz, nem megfelelő válasz. Mit, választ, mit válaszol jelentéskészítő asszony? Kapták-e a példányokat? They are still, uh... ah. Még quelques minutes pour les copies. Néhány percre szükségünk van, mert uh, kellenek az írott példányok. Eddig, addig esetleg magyarázatot fűzök hozzá. Legjobb, mondja az elnök, hogy Szidónia elmagyarázza, hogy mi a helyzet. És köszönöm a koordinátoroknak is, minden évben, a, mint minden évben a kísérleti projektek a, képezik a legnehezebb vitát. Miért? Ezt az új tagoknak mondom, a régiek már tudják. Azért, mert ez az egyik olyan mozgástér, politikai mozgástér a költségvetésben, amivel a parlament rendelkezik. A parlamentnek nincsen lehetősége, hogy előirányzatokat szavazzon meg olyan tevékenységekre, amelyeknek nincs meg a jogalapjuk. Kivéve, hogyha ezek kísérleti jellegű projektek vagy előkészítő tevékenység, amiből várhatóan közösségi politika lesz és hogyha a kísérlet sikeres, akkor az Európai Bizottság feladata viszont, hogy mögé álljon és átvegye és általánossá tegye az adott tapasztalatot. Tehát ez egy olyan rendelkezés, ami rendkívül fontos a parlament hatásköre szempontjából. Ezt próbáljuk megvalósítani az Európai Bizottsággal karöltve, mert természetesen az a fontos, hogy aztán ezek a tevékenységek általánossá válhassanak, és ezért fontos az is, hogy a javaslataink amennyire lehet reálisak legyenek. Idén csak úgy, mint az előző években, nagyon sok kezdeményezés volt, feltalálása, nem csak a frakciók részéről, hanem a képviselők, és nem csak a költségvetési képviselők részéről, tehát elég nehéz volt, hogy itt végül is bele suszteroljuk a meglévő helyzetre. De úgy tűnik, hogy Szidóniának ez sikerült. El fogja nekünk magyarázni, hogy hogy állnak a dolgok, mik a költségvetési következmények, és ezt követően egy rövid vita után pedig képesek leszünk remélem megszavazni az előkészítő és kísérleti projektek számadatait, de további időre van szükségünk, valószínűleg a jövő héten tudunk majd szavazni, remélem blogban a kommentárokat. Tehát itt tartunk. Szidónia készen áll, akkor megadom a szót. Uh, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzájárulásukat. Hamarosan meg fogják kapni a példányokat, csak szeretnék bocsánatot kérni a főtitkár nevében és az én nevemben. A múlt este állapodtunk meg, és azon a részen az épületnek, ahol a titk- főtitkár dolgozik, nem volt ára, és ezért tudtuk így frissíteni az anyagot. Szeretném elmondani közvetlenül önöknek azt, hogy 150 olyan projekt volt, amely a bizottsághoz beérkezett, a Költségvetési Bizottsághoz beérkezett, és amit júniusban tettünk, az az volt, hogy egy kis innovációt vezettünk be. A képviselők által benyújtott projektek, amelyeket elküldtek a bizottsághoz, azok már bizonyos elképzeléseket már megvilágítottak. Úgy gondolom, hogy, az, hogy ezek a projektek azok jogalkotási javaslatok lehetnek majd később az Európai Parlament képviselői számára. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a kezdeményezések beérkezzenek, és valóban ezeknek tényleg innovatívnak és újnak kell lenniük. Tehát nagyon fontos az, hogy megnézzük azt is, hogy az Európai Bizottság mennyire segített, hogy a múltban a már meglévő projekteknél nehogy le legyen már fedve. Tehát az a lényeg, hogy ezeknek az elközeléseknek, projekteknek újnak és innovatívnak kell lennie. Szeretném megköszönni az együttműködést az Európai Bizottságnak és szerintem nagyon jól ment ez, és nagyon hasznos is volt. Ugyanakkor az Európai Bizottság részéről ez nem volt egy parancs, ez csak egy ajánlás volt, nem kötelező érvényű döntésről, ítéletről van szó. A képviselők, illetve a szakbizottságok nem tudták júniusra előkészíteni a projektjeiket, tehát ezért nem történt meg az értékelés sem. Összességében örülök a képviselők kreativitásának, és valóban meg is lepett ez a fajta kreativitás a kollégák részéről, amikor megnéztem ezeket a kísérleti projekt előkészítő intézkedéseket, azt láttam, hogy mekkora nagy a képzelő erője az Európai Parlamentnek, rengeteg területet lefettek ezekkel a kísérleti projekt előkészítő javaslatokkal. Nagyon nehéz volt választani, és számomra az volt fontos, hogy forrásokat tudjunk rendelni a már zajló kísérleti projektekhez és előkészítő intézkedésekhez. A lényeg az az, hogy ne kezdjünk új dologba bele, hanem fejezzük be ezeket a projekteket, és biztosítsuk azt, hogy az elkövetkező évre a sikeres projektek megkapják a támogatást. Én és a koordinátorok megpróbáltuk megtalálni a kompromisszumot, amely lehetőséget teremt a különböző szakbizottságok, politikai frakciók számára, de nehéz volt az egyensúlyt megtalálni. Hiszek abban, hogy a kisebb frakciók, a kisebb politikai csoportoknak is néhány projektet azért meg kell kapniuk, mert hogyha mi szavazunk, akkor ők veszítenek, de nem szabad, hogy ez így működjön, és ezért azt javaslom, hogy a kompromisszumunkban a kisebb frakciók kísérleti projektjeit is vegyük bele olyan kérdéseket, amelyeket kevésbé vitattunk meg eddig. A fejezetekkel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. A intézményközi megállapodás köt bennünket, itt korlátozva vannak a kísérleti projektekre előkészített adható összegek, de ez nem probléma, mert ezt tudtuk nincsen e, igazából a marginban e, már pénz. A marginok voltak igazából a határok, nem pedig az intézményközi megállapodás. Végezetül pedig a legtöbb projekt, amelyet benyújtottak, azok olyan projektek voltak, ahol, amit az 1A fejezethez nyújtottak be, nem meglepő ez, számos projekt kötődik olyan kérdésekhez, Eh, amelyek az innovációval, fiatalokkal, vállalkozásokkal kapcsolatosak. Az 1B fejezetnél nem volt olyan sok projekt, és a kettes fejezettel kapcsolatban viszonylag sok érkezett. Ez azt mutatja, hogy a halászat és a mezőgazdaság kapcsán is kihasználtak képviselők a lehetőséget arra, hogy az Európai Unió tevékenységet kiszélesítsék. Az a táblázat, amelyet remélhetőleg mostanra már megkaptak, Önök előtt van a táblázat. Ebben a táblázatban két hiba van, amelyre szeretném felhívni a figyelmüket, és ezek név szerint az első oldalon találhatóak a 15.02 sornál, itt 1,4 milliónak kellene állnia, mielőtt megkapnánk az új példányt mindenki javítsa ki, kérem. Tehát 1,4-nek kell ott állnia, 1,4-nek ebben a sorban. És amit mondtam korábban, és amiben a koordinátorok is megalapodtak, ezt a, a négyes kategóriához adtuk hozzá. Olyan projektek, amelyek nincsenek benne a táblázatukban, de szeretném a támogatásukat kérni a blokk szavazás kapcsán olyan ö, kísérleti projektek a GOE részéről, amelyek a külügyi politikához kapcsolnak a kínzásokhoz, 1 millió ö, eurót adunk erre. Számos tárgyalás után ezt javaslom, hogyha bármilyen hibát észlelnek, vagy megjegyzésük van, akkor kérem jelentkezzenek. Merci. Euh, alors, plusieurs collègues ont, ont demandé la... Köszönöm szépen, több kollega is kérte a szót. Azonnal meg is fogom nekik adni. Tehát szeretnék biztos lenni abban, hogy mindenki megértette, hogy a két korrekció, amit el kell végezni, az utolsó előtti változatán a táblázatnak, az utolsó előtti az jó az utolsóban benne van a GUE-nak a módosítója. Ezzel szemben az elnöki táblázat, az elnök mindig kell nem és a jelentés készítője is, ők nem jól szolgálják ki, tehát két hiba is van benne. Az első oldalon a Cover Cost of Studies for, from ENP az 1,400 millió több hozzáadása, és nem kettő és szerintem ez egy kompenzáció. A kettes oldalon pedig hozzá kell tenni egy sort, ami a GUE-nak egy a kínzások áldozataihoz egy milliót. Tehát akkor ebben egyetértünk, ezeket a módosításokat kell megcsinálni. Második dolog, amit el szerettem volna mondani, ugyancsak az új tagjainknak, ahogyan mondta, a jelentés készítője, raportőr. Mindenki tudja most már, van egy plafonunk minden egyes kiadás csoportra, 1-es, 2-es, 3, 4, tehát 1A, 1B, 3-as, 3B, 4-es, 5-ös. De van egy specifikus plafonunk a kísérleti projektekre és előkészítő tevékenységekre, és ahogy Szidónia elmagyarázta, nem haladjuk meg ezt a specifikus plafont, mert már így is nagyon sok korlátunk van az öt kategória plafonja miatt. Tehát az európai költségvetés mégiscsak nagyon korlátozott. Tehát egy straight checkét kényszerzubbonyban vagyunk. És elmondta, én is elmondom, hogy a számokról fogunk szavazni, nem a, az észrevételekről. Azt is tudjuk, hogy lehet, hogy lesznek kollégák, akiknek lesznek kénz, kérdései, bizonyos projekteket, amiket ők javasoltak, nem tudtuk elfogadni kísérleti projektként. De azt javasoljuk, hogy ezeket is figyelembe vesszük a kommentárok között, szokásos olyan ö, soroknál, amiket tegnap vagy tegnap előtt már megszavaztunk. Tehát ö, így a raportőrünk is megadhatja a szükséges ö, válaszokat. Tehát Ann Jensen kért szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentés készítőnek is hiszen rendkívül nehéz volt a munkája, és mégis nagyon jó munkát végzett, és sikerült megtalálnia a kompromisszumot. Úgy vélem, hogy ez a költségvetési eljárás megtanította nekünk, hogy számos jó elképzelés van, nagyon sok innovatív elképzelés van az Európai Parlamentben, de emellett erősíteni kell, szigorítani kell az eljárást, hogy a jövőbeli jelentéskészítők számára egyszerűbbé tegyük az életet, és én ezt én jövőbeli jelentéskészítőként mondom. Tehát valóban egy kicsit szigorítani kell a játékszabályokat, hogy biztos legyünk abban, hogy a bizottságot is be tudjuk vonni. Jutta kezdte ezt el, amikor ő volt a költségvetési jelentéskészítő, és úgy vélem, hogy minden egyes évvel tanulunk, és valóban egy tanulási folyamatnak kell ezt tekintenünk, és egyre jobbak és jobbak leszünk. Van néhány kérdésem, amely az új táblázatra vonatkozik. Az egyik kérdés az az, hogy volt egy megjegyzés a 040411-essel kapcsolatban az időskorúak bántalmazását illeti, és szeretném megkérdezni a jelentés készítőt, hogy, hogy mivel ezt említette, hogy vannak olyan programok, amelyek lejárnak, és itt nem lehet az utolsó szakaszban már változtatni, hiszen már elkülönítették az, az összeget. Akkor ez az oka ennek. Láttam, hogy volt egy nagy növekedés az NP-vel kapcsolatban. Ezen kívül lenne még egy kérdésem, ami a külügyekre vonatkozik. A 363-as, a 190406 Oroszországgal kapcsolatban. Itt szeretnénk törölni itt a szeretnének törölni valamit a megjegyzéseknél. Mi az ALDE részéről itt szeretnénk részeket szavazást, mert mi nem így gondoljuk. Másképp gondolkodunk erről, ahogy ez megvan szervezve. Szerintem ez nagyon fontos. Az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, a GUE-t azt támogatjuk a kínzással kapcsolatban, ha bár ez nincs rajta a listán, volt egy zöld módosítás is, amit szerettünk volna az ötös fejezet kapcsán benyújtani az es kapcsolatban. Mi történt ezzel? Ez lenne a kérdésem. Ennyi volt a megjegyzésem, de azt mondanám még egyszer, hogy az ALDE frakció elégedett az asztalon lévő dokumentummal, szerintem jó volt a kompromisszum, és támogatni tudjuk ezt. Merci, merci beaucoup Anne. Euh, Köszönöm szépen, a raportőr majd ké, válaszol erre, Damien Abad következik. Oui, merci. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a ö, raportőrnek, a jelentés készítőnek a kitűnő munkáért és a kompromisszumokért. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni az új tagok számára, akik úgy, mint én is újakok, és úgy gondoltuk, hogy rendkívül bonyolult, komplex ez, hogy mást nem mondjak, mint eljárás, és szerintem azért nyernénk akkor, hogyha bizonyos dolgokat egyszerűsítenénk a működésünkben. És hogyha a koordinároknak nagyon fontos a szerepük, egyetértek ebben, hangsúlyozni kell, hogy a Költségvetési Bizottságban fontos, hogy mindenki összehangoltan tudjon dolgozni, és mindenki megértse a mechanizmust így úgy gondolom, hogy a kísérleti projektek esetében vagy el kellene dönteni, hogy ezeket a frakciók védelmezik, és akkor az eljárás kezdetétől fogva a frakciók viszik ezeket a projekteket, vagy lehetővé teszünk egyéni projekteket is, akkor viszont végig kellene vinni a logikát, mert egyéni politikákat valamit a bizottság elfogadott, de aztán mégsem tudtuk így vinni őket tovább. Tehát ez egy módszertani kérdés, amit szerettem volna kiemelni, értve az, hogy milyen nehézségek vannak a tárgyalásokon, de a jövőben nagyon őszintén meg kellene, hogy találjuk ezt a szorosabb együttműködést mindenki között oly módon, hogy javítani tudjunk ezen, és hogy ez nem inkább ö, módszer, illetve egy előterjesztési kérdés, hogy a, együtt tudjunk dolgozni a kísérleti projektek és egyéb kérdésekben is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kollega Helga. Yes, I would like uh, to thank uh, Sidon. Szeretnék köszönetet mondani én is Szidóniának a munkájáért, és örülök, hogy megtalálta a kompromisszumokat, de szeretnék visszatérni a már megemlített kérdésekre Anna részéről, illetve az IES-nak adott támogatást, nem látom a kompromisszumot, és emiatt nem vagyok elégedett. Merci. Göran Fern. Köszönöm szépen, Gören Felm. Rövid leszek, és csatlakozok a többiekhez a gratulációkban. Szerintem valóban kitűnő munkát végzett Szidónia, mindenki kívánságát figyelembe vette, bár ez nem könnyű, de mégis megfelelő megoldást talált. Szeretnék biztos lenni abban, hogy jól értettem azt, amit mondtak, tehát szükség van a részenkénti szavazásokra a megjegyzésekkel kapcsolatban, de erre majd a jövő héten visszatérhetünk. Köszönöm. Exactement. Euh... Senki sem mondott véleményt a néppárt részéről. Lavia úr kért szót. Sicuramente non parlo a nome del PPE, ma semplicemente come membro di questa commissione. Nem a néppárt nevében beszélek, hanem csak is szakbizottsági tagként szeretnék felszólalni. Szeretném én is megköszönni Szidónia munkáját, még akkor is, hogyha én személyesen nem vagyok teljesen elégedett. Ennek az oka nagyon egyszerű. Itt elfelejtettünk egy dologgal foglalkozni. Egy olyan projektről van szó, amely a laterális amiotróf szklerózissal kapcsolatos, ezt nem vettük be a kompromisszumba. Talán itt egyfajta zavar keletkezett. A soron belül a szklerózis multiplexnek is egy prioritást adtunk, de ez két különféle genetikai rendellenesség. Éppen ezért gondolom, hogy itt nem jártunk-e helyesen, egyszerűen azért, mert talán itt ezt a két genetikai rendellenességet összemostuk egymással. Talán ezt a magyarázatoknál helyesbíthetjük, a laterális amiotróf szklerózis esetében, vagy valahogy máshogy kellene ezt rendeznünk. Köszönöm szépen. Tehát A. Végre egy engedélyen rendelkező szóvivő a néppárt részéről. Szeretném tisztázni a helyzetet. Úgy gondolom, hogy az EPP véleményét a jelentéskészítő már elmondta, aki eddig is a frakciónk része volt, és az, az is lesz. May, may I uh, just say, uh, a laterális ameotrofikus szklerózissal kapcsolatban, amit Giovanni említett, ez az én ez pont ez volt az én szakterületem, amikor mm, orvos hallgató voltam, tehát abszolút tudom követni Giovanni véleményét. Jutta Haug zusätzlich. Genau. <laughs> Danke. Um, ein bisschen, ein... Köszönöm szépen. Ez részben az én hibám is, hogy ezt tegnap, amikor egyezkedtünk a kísérleti projektek esetében, ezt nem vettük be, és pontosan abban az okból, beismerem, mert úgy gondoltam, hogy a szklerózissal kapcsolatosan van itt egy kommentárunk, ezért nem kell egy további kísérleti projektet bevonnunk, de mivel a jövő héten már egyébként is foglalkozunk majd azokkal a kísérleti projektekkel, amelyeket nem vettünk be, de amelyekkel kapcsolatosan még kommentárokról fogunk szavazni. Támogatom azt, hogy a szklerózisnak ezt a második formáját is bevegyük a kommentárba, ezzel fedve mindkét területet, és úgy gondolom, hogy ez így a sorban jól szerepel akkor majd. Je vous remercie. Monsieur Hartong. Köszönöm szépen, Artong úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem akarok szembeszállni a eh, kollégáimmal, de szeretném a jegyzőkönyvbe vetetni azt, hogy nem látok olyan intézkedéseket, amelyeket itt a tagállamok számra lehetne meghozni, és ezzel kapcsolatban én mindenképpen kérdőjeleket szeretnék elhelyezni. Köszönöm, kedves kollega. Ahogy, csak hogy Hartung úrnak válaszoljak, ahogy Ann Jensen javasolta, én is úgy gondolom, és a koordinátorok tegnap ebben egyetértettek, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy egy szigorúbb munkamódszert kellene alkalmaznunk azért, hogy ezt a kísérleti projektet jól kihasználjuk. Bonyolult ez a dolog azért, mert nincsen sok pénz, minden rovatra alkalmazható, az illetékes szakbizottságoknak természetesen szerepük van ebben, és hát ők teszik a javaslatokat, a frakciók is tehetnek javaslatot, az egyéni képviselők is tehetnek javaslatokat, és nekünk arra kell figyelnünk, hogy ezek a ö, projektek realisták legyenek, és az Európai Bizottsággal e tekintetben dolgozunk szorosan együtt. Én személy szerint ügyelni fogok arra, a, hogy jövő évben ö, mindenkivel egyetértésben egy olyan eljárásunk legyen, ami egyértelműbb, hatékonyabb, világosabb, figyelembe véve a nagyon szigorú határidőket is, ö, úgy, hogy mindenki nek legyen lehetősége arra, hogy előterjessze és megvédelmezze a projektját. Tehát természetesen majd szavazásra bocsátjuk, ha nincs egyetértés, és akkor nem fogadjuk el, de tehát nem csak a frakciókat, hanem az egyéni tagokat is e tekintetben támogatni kívánom. Jelentéskészítő asszony, raportőr asszony fog innentől válaszokat adni, mielőtt rátérnénk a szavazásra. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Azokkal fogom kezdeni, amelyeket közvetlenül a kapcsolatban mondtak el, mi hiányzik a táblázatból. Egyetértek a zöldek javaslatához az Európai Külügyi Szolgálat tehát illetően, illetve azzal, hogy legyen plusz 600 ezer euró, azért nincs ez benne, mert arról beszéltünk, hogy ez a megjegyzésekben legyen-e vagy sem, és nem jutottunk dűlőre tehát visszatérünk az eredeti elképzeléshez, hogy ezt bevesszük majd az ötös fejezetbe. Tehát ezt hozzá kell majd tenni még a táblázathoz. Tehát 600 ezer kötelezettségvállalásban. Elnézést, Szidónia, de gyorsabban halad, mint én. Most azt javasolja, hogy tegyünk még hozzá egy sort, tehát vegyük újra a zöldek projektjét, amelyik már eltűnt, mert van elegendő mozgásterünk ebben a kategóriában. Pontosan erről állapodtunk meg tegnap a koordinátorokon, nem volt áram, és emiatt nem tudtuk hozzátenni a táblázathoz. Meg kellett volna ezt tennem, ez az én hibám. Benne kellene lennie a táblázatban. Kitűnő, ez egy jelkép, hogyha nincs áram, akkor a zöldeknek a módosítói eltűnnek. Ez, ez nem semmi. Attól tartok, hogy ez politikailag nem korrekt a zöldekkel szemben. De hát jó, legyen. Nincs politikai háttere ennek, mondja a raportőr. A másik kérdés, amit felvetettek, ha nem tévedek, pont Jensen asszony, tegnap bejelentettem, és ezt meg is ismétlem, hogy voltak olyan módosítók, amelyek megváltoztatják a megjegyzéseket a már meglévő kísérleti projekteknél. Ezeket nem tudom plusszal látni a szavazólistán. Azért nem, mert, össz, mert elfben ezek olyan megjegyzések, amelyek a kifizetésekhez kötődnek. Tehát, amint megvan a költségvetés, az január 1-én életbe lép, és nincs már eh, lehetőség ezt megváltoztatni, ezért ez, ez most már eh, idejét múlt, hogy ezt megváltoztassuk, hiszen már aláírtuk a kifizetéseket a szerződésekre. Én megértem a jó akaratot a változtatások mögött, de jelentéstevőként eh, azt tudom mondani, hogy ez már így elmúlt, elavult, túl késő van ehhez már, mert a projektek már futnak, és a szerződéses időszak vége decemberben lejár. Tehát ezért ennek e, ez már késő. Tehát a kifizetésekkel kapcsolatban nem lehet megérzéseket tenni a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket illetően. Még egy dolog, van még egy megjegyzésem. Összességében a megjegyzésekkel kapcsolatban két dolog van. Az egyik az az, hogy vannak a javaslatokkal kapcsolatos megjegyzések, amelyek nincsenek benne a táblázatban, de ezeket hozzá lehet tenni a már meglévő sorok megjegyzéseihez. Például száz valamennyi kísérleti projekt van, tehát nehéz megállapítani azt, hogy milyen megjegyzéseket lehet a már meglévő sorokhoz fűzni. És van egy kis brossúra, minden egyes megjegyzéssel együtt, illetve a sorokkal kapcsolatban, és erről majd hétfőn fogjuk megszavazni, ezeket majd megkapják előtte, és javasolhatnak majd ezekkel kapcsolatban részenkénti szavazást, ha szeretnének. A másik megjegyzés azon kísérleti projekteket előkészítő intézkedéseket illeti, amelyek már benne vannak a táblázatban, és ezekhez is megjegyzéseket fogok javasolni, Elviekben ezeket a megjegyzéseket az eredeti kísérleti projektek módosításaihoz fűztük volna, de volt, ahol ezeket összevontuk. Tehát ezért van szükség egy összevont szövegre, amelyet elő kell terjeszteni, és néhány esetben ezek kompromisszum tárgyát képezik, és ezekről külön kell majd szavazni, mert nem tudom, hogy ennek a szavazásnak mi lesz majd az eredménye. Tehát nem tudom, hogy az összegek esetében mi lesz majd a szavazás eredménye. Az, amit Giovanni Levia említett meg, a tudatlanságomat fedezem fel mindig, soha nem mondtam, hogy én ismerője vagyok az orvostudománynak, tévedhetek, és Jutta is belépett ebbe a csapdába, Nehéz számunkra felmérni azt, hogy a már meglévő projektek lefednek-e sorokat, és ezért volt ez a júniusban ez a közös gyakorlat a bizottsággal, hogy megnézzük, hogy tényleg vannak-e már ilyen sorok, és hogyha történtek kihagyások, akkor azok elkerülhetetlenek, tehát jó lenne, hogyha a kísérleti projektek esetében néhányat újra beterjesztenének, amikor már sokkal több terünk lesz ezen kérdésekre. Itt abba is hagyom, remélem, hogy semmit nem hagytam ki. Úgy tűnik, hogy nem. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Hangsúlyozni szeretném azt, amit mondott jelentéstevőnk, a raportőrünk a az egyes sorokra vonatkozó kommentárokkal olyan ö, kísérleti projektek esetében, amelyek már tavaly is megvoltak, amiben már nincsen kötelezettségvállalás, ö, csak ö, kifizetések vannak, és azért, hogy az angol kifejezést alkalmazzam, hogyha új kommentárokat fogadunk el olyan sorokra, ahol már csak kifizetések vannak, akkor nem fogunk pénzt kifizetni ezekre a sorokra, hanem akkor csak üres szóbeszéd lesz, aminek ugye költségvetési értelemben nincs sok értelme. Helga szót kért, hogy a megelégedésének adjon hangot. I, at least I would like to have a... Legalább szeretnék egy írásos ígéretet arra, hogy biztosak lehetünk abban, hogy ezeket figyelembe vehetjük, mert különben nem fogom megszavazni a csomagot. Egyértelműnek kell lennie valamilyen módon, így oké okay lesz, másképp pedig nem. Helga, ez nem ígéret, ezt meg fogjuk szavazni, mindjárt el fogjuk dönteni. Hozzátesszük, ide hozzátesszük a táblázathoz. Ugyanúgy, ahogy hozzátettük a guét, és hozzátettük a zöldeket. Ez egyébként lehetővé teszi, hogy a legtöbb frakció elégedett legyen, ami egyébként teljesen normális dolog. Ann szeretne beszélni. De csak röviden. Ez azt jelenti, hogy akkor most nem fogunk a megjegyzésekről szavazni ma? Rendben. Akkor szeretném elmondani, hogy az EU-Oroszország sorra kapcsolatban majd egy részenkénti szavazást kérünk a zöldek módosítóját illetően. Án tehát akkor külön szavazást kér a jövő héten, amikor majd a, az, ezekről beszélünk. Nem, csak egy pilóta kísérleti projekt van, a 636-os, ahol a zöldek ki akarnak hagyni egy mondatot a megjegyzésekből. Mi pedig ezzel nem értünk egyet. Ezért külön szavazást kérünk majd erről, hogy ki maradjon vagy ne maradjon ki. Mi ezt akarjuk. Elnök, ez az, amit a jövő héten majd, amikor a kommentárokról szavazunk, akkor lesz. Most csak számokról szavazunk más nem kér szót, akkor szavazásra bocsátom a táblázatot kizárólag a számok vonatkozásában, minden előkészítő tevékenységre vonatkozóan, abban a változatban, amit elmondott, és hozzátéve a zöldek kísérleti projektjét, ami benne van a kompromisszumban. Ki az, aki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? ketten, tartózkodás, egy tartózkodás. Köszönöm szépen. A kísérleti projektek táblázatát így ezekkel a számokkal elfogadtuk. Kedves kollégák, uff! Nagyon gratulálok a raportőrnek, a jelentés készítőjének. nagyon ritka, hogy egy új tag mindjárt az első évben jelentés, ezzel a jelentéssel megbízzuk és eddig hibátlanul teljesített, és személy szerint nagyon csodáltam nem csak a hozzáértését, mert az igaz, hogy korábban már dolgozott velünk egy előző életében más funkcióban, de a jelleme, a határozottsága és a kompromisszum készsége is elismerendő. Minden tagnak kérem, a kit- köszönöm a kitartását, itt voltak, még a néppártiak is így időnként nem tudtam szavazni, mert néha jó, hogyha én is szavazhatok, mert egyébként átmegyek a másik oldalra, és köszönöm külön a koordinátorok munkáját. De a munkánknak még csak az egyharmadánál tartunk. Azaz, a Költségvetési Bizottságon belül van egyetértés, a jövő héten ezt majd még kiegészítjük. A második harmad, a kétharmad az az, hogy a frakciókat megdöntsük, a minősített többséget érjünk el a plenárison, és utána pedig még a tárgyalások a tanácssal akkor jó hír a Költségvetési Bizottság tagjai számára. Bölcsességében, óriási bölcsességében az elnökök konferenciája megértette azokat az érveket, amiket mi terjesztettünk elő, arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen legyen az Egyeztető Bizottságban a parlamenti delegáció összetétele és ahelyett, hogy egy olyan megoldást választottak volna, aminél a parlamenti bizottságok közötti súlyozást vettek volna figyelembe, klasszikusabb és politikai szempontból jobb megoldást választottak, a DONT törvényt, ami vonatkozik a frakciókra. De hát a Költségvetési Bizottság bevallja, hogy kellően ö, ö, befolyásos mindenki a saját frakciójában, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy a kompetencia, a, továbbá a kultúra, szokásokat a, ö, megfelelően, lehető legjobban képviseljük az Egyeztető Bizottságban. Tehát a jövő héten lesz hétfőn és kedden ö, költségvetési bizottsági ülés, amikor a maradványokról fogunk szavazni. Tehát mindarról, ami még marad. A kommentárok, a az előkészítő tevékenységek és kísérleti projektekről. A részletei a számadatoknak azon esetekben, ahol még pontosítani szükséges, hogy számra vált számoljuk át a négyes fejezet ö, ö, politikai egyezményeit, a, illetve a banán és az ICI plusz közötti megoszlást. Lehet, hogy még más számkorrekciókra is szükség lesz. Hagyományosan ugye előfordul, hogy a számítógép nem működik, mert hillettelen nincs áram, és pár millió euró eltűnik tudjuk, hogy van még egy úgynevezett buffer line, egy ilyen puffer sor az álban, amelyik az ITER ezt a hétvégéig talán pontosítani tudjuk, hogy milyen összegeket kell elvennünk az ITER-től ahhoz, hogy az egy a kategóriánk rendben legyen. Szavaznunk kell továbbá egy, esetleg néhány további politikai sorról, mint például az a módosító, amit szocialista barátaink nyújtottak be a, egy új forrással kapcsolatban, ami az európai forrást táplálhatná, és meg kell mondani, hogy azon gondolkodunk, hogy, illetve azt kell megtudnunk, hogy hogyan tálaljuk az tárgyalási pozíciónkat a tanácsnak oly módon, hogy a 2011-es költségvetésen túl is elfogadja a tanács azt, hogy mi lesz a jövőben, a későbbiekben, és kikerüljünk a költségvetési zsákutcából, amiben jelenleg vagyunk. Tehát ebben a szellemben az elnökök konferenciája tart egy ülést kedd reggel 8 óra 30-kor, amelyre engem is meghívtak a két raportőről, a két jelentéskészítővel azért, hogy előkészítsük az október 20-i plenáris ülést, a költségvetés megszavazását, illetve a kapcsolatokat a bizottsággal és a tanácssal. Úgy gondoljuk, hogy azok a szavazások, amelyek megvoltak, ezek egyértelmű mandátumot adnak, hogy az elnökök konferenciáján elmondhassuk a mondandókat. Pontosítani fogjuk hétfőn, hogy hány órakor ö, kezdődik a kelt reggeli költségvetési ülés, valószínűleg egy kicsit később, mert az elnöki elnökök konferencia valószínűleg egy órát eltart, tehát 9.30-10 óra tájban tudunk majd összeülni. Továbbá meg kell azt is vizsgálni, hogy azok a konklúziók, amire jut majd az elnökök konferenciája, az számunkra azt jelenti -e, hogy korrigálni kell, vagy igazítani kell az állásfoglalás javaslatunk, a tervezetünket, ami ugyancsak 20-án kerül szavazásra, mert ha az elnökök konferenciája üzenetet akar továbbítani a tanácsnak a magas szintjén, akkor feltételezem, hogy nem valamelyik költségvetési sorról lesz a 2011-es költségvetésben, hanem az, hogy a 2011-es költségvetést egy szélesebb, hosszabb távú perspektívába helyezze. Nem tudom, ezt, ezzel kapcsolatban nincs információm, de lehet, hogy a parlamentek e tekintetben vannak eszközei, és ezt a kiterjesztést a, az állásfoglalási tervezetbe beépítik. Azt tudni kell, hogy a először is azt kell, hogy az állásfoglási tervezetet kiosztásra kerüljön, lesz egy határidő a október 4-e dél lesz a módosítóknak a határideje, de az lenne az igazi, hogyha már a hétvégén meg lenne, vagy legalább egy előtervezet, hogy a hétvégén tudjunk rajta dolgozni. Jó, először erről a pontról, és utána Ann. Csak szeretném tisztázni az állásolás szempontjából. Már eléggé előre léptem, előre haladtam az állásolás tervezetben, és nagyon remélem, hogy sikerül ezt megfogalmaznom ma, mikor nem is véglegesen, ezt holnap reggel körbe fogom adni önöknek. Remélem, hogy a titkárság nem lett rosszul ettől a hírtől most. Tehát eh, holnapra meg fogják kapni ezt bizonyára. Úgy gondolom, hogy jó lenne, mert eh, fontos lenne, hogy hétvégén ez már kezünkben legyen, és tudjunk rajta dolgozni, hogy tudjuk a módosítók határidejét tartani. Ann. Yes. Well... Nos, Nagyon szép szavakat mondott Szidóniának, és rá is szolgált Szidónia. Valóban kitűnő jelentéskészítő volt ez idáig, persze még sok munka van ön előtt, de szeretnék én is szép szavakat mondani, a, szeretném szép szavakkal illetni az elnök urat. És a titkárságot is mondja az elnök, mert én semmi vagyok itt. I would also Persze én dicsérném a titkárságot is, hiszen nagyon jó munkát végeztek, és még úgy is, hogy nem volt áram, tehát nagyon nehéz volt a munkájuk. Azonban van egy kis aggodalmam. A parlament vezetősége nagyon is érdeklődik a költségvetés iránt. A költségvetés tulajdonképpen a parlament koronájának égköve. Nagyon fontos eszköz, de szeretném elmondani azt, hogy el tudom képzelni, hogy az angol királyok is éreklik a koronázási ékszereik, de mégsem ő foglalkozik ennek a biztonságával, hanem van, megvannak ennek az űrei, őrzik ezeket a koronázási ékszereket, és szerintem ez a megfelelő eljárás. Sí, merci Anne. Köszönöm szépen Anne ezt az észrevételt, és köszönöm az elismerő szavakat is. Amikor a parlament jól dolgozik, akkor az mindig kollektív munka, közös a kollektív a siker. És ez a büszkeségünk, hogy részt vehetünk egy olyan munkában, amelyben tulajdonképpen egyikünk nevét sem fogják feljegyezni. Kedves barátaim, köszönöm szépen! Egy órával elő fejezzük be. Köszönjük a tolmácsok munkáját is. Mindig nagyon nehéz a költségvetési szavazásokat tolmácsolni. Mindenkinek egy jó hétvégét, munkával teli hétvégét javaslok. Hétfőn találkozunk, berekeztem az ülést. Köszönöm. De